Dear colleagues, good morning. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! Wir haben eine volle Tagesordnung heute Morgen. Nagyon gazdag a napi rendünk ma, éppen ezért javaslom, hogy azonnal kezdjük is meg a munkát elsőként. A mai napirendről kell szavaznunk. Andrásen asszony jelentkezett szólásra ezzel kapcsolatban, tessék. Chair. Eh, I would like to... Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném kérni öntől, hogy a napirendhez eh, napirend egészítse ki egy vitáról, eh, melyben a szakbizottság első alelnökének neveznek ki Jens Kyer úr igaztalan megjegyzései miatt amely befolyásolta a nevezésemről szóló vitát. Köszönöm szépen. Ja, Antrag von der Frau... Nos, Andrásen asszony azon kérelmét, hogy változtassuk meg a napirendet, ez van most előttünk ez a kérelem. Inge Gresslének adom meg a szót a frakciója nevében. Tisztelt Andrásen kolléganő, ami az ön és Geyer úr közötti vitát, illetve nem akarok ebbe beavatkozni, csak szeretnék rámutatni arra, hogy semmihez nem vezet ez és kérem, hogy ezeket a dolgokat mellőzzük, ne hosszabbítsuk meg ezt a sztorit, nem hiszem, hogy ez egy jó dolog erről tovább vitázni. Elnök, Gájer úr, tessék. Ja. Nos, ezzel az ügyel kapcsolatban már a koordinátorok ülésén kifejeztem véleményemet, most még egyszer megteszem. Itt hamis tényeket idéztem én fel, elnézést kérek, hogy kicsit elragadtattam magam e közben. Itt az, hogy a kollégák befolyásáról, befolyásolásáról van szó, nos, erre csak nem el tudok válaszolni, hiszen emlékszem, hogy több frakcióülés is volt amikor is azt mondtam, hogy támogatom az önjelöltségét, és mindenekelőtt azért, mert a Dehont elvnek kell érvényesülnie első prioritásként a helyek elosztásakor, hogy aztán Gressler kolléganőt befolyásoltam-e ehelyütt, tehát ezt nem tudom, erre neki kell válaszolnia. Elnök, van egy további szólásjelentkező Mulder úr? Always willing to discuss everything, but I do... Mindig szívesen beszélek bármiről, de nem hiszem, hogy ennek milyen eh, eredménye lenne. Titkosan szavaztunk, és a szavazás eredménye az volt, ami helyes vagy sem, hogyha bármi baj van az eljárással, bár én nem gondolom, akkor persze panaszt be nyújthatunk, de a szavazás eredményét nem változtathatjuk meg. Any other más politikai frakció szeretne ezt hozzászólni? Mr. Baton. Uh, eh, dank u wel, voorzitter. Wat mij verbaast is dat mij wel... Köszönöm, elnök úr. Nos, a mi frakciónk nevében annyit mondhatok, hogy kaptam egy szavazó listát, nyilván szavazni fogunk, nem is értem, hogy miről beszélünk. Ez a kollége Barton, szóval kolléga, amennyiben engem tájékoztattak, nem volt szavazásra jogosult, mert a frakció már mással képviseltette magát. Éppen ezért a szavazásnál ellenőrizték a szavazási listát, hogy csak szavazásra jogosult tagok vegyenek részt a szavazáson. Az elnökség részéről voltak kollégák itt jelen, és éppen ezért ezen az eljáráson nem lehet semmit kifogásolni. Más nem jelentkezett szólásra a frakciók részéről. Kérem, most szavazzunk Andrászen asszony kérelméről, azt illetően, hogy ezt a pontot még egyszer helyezzük-e napirendre. Ki van? Andrászen asszony kérelme mellett kérem emelje fel a kezét. Nyíltan szavazhatunk. Uh, we, we, we do it electronically, please. Elektronikusan szavazunk. So, vote is open. Megnyitom a szavazást. Also von, äh, von Krieg kann nur ein. Nos, a függetlenek részéről csak egy személy szavazhat. Megnyitom tehát a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. That's the result. Láthatják az eredményt. 17-en szavaztak, 15-en ellenőrizték, egy, egy, egy támogatta, egy tartózkozott, tehát nem változtatjuk meg a napirendet. Nos, akkor tehát a napirendet jelenlegi formájában kérdezem, hogy van-e további kérelem ennek módosítására, nincs ilyen, ebben az esetben a napirendet ebben a formájában elfogadjuk. A következő pont a jegyzőkönyv elfogadása. Itt megvan a jegyzőkönyvünk, ezzel kapcsolatban nincsenek észrevételek. Most pedig nézzük a következő négyes napirendi pontot, mégpedig a szemvevőszék egy tagjának kinevezése. Ehelyütt a szakbizottságunk beli meghallgatás alkalmából Baudilio Tome Muguruza urat, remélem jól ejtettem ki a nevét, üdvözlöm. Ines Ayala Sender a jelentéstevő. Az eljárást úgy terveztük, hogy először Muguruza jelölt fog nekünk bemutatkozni, majd pedig len a jelentéstevő feltesz néhány kérdést, ezt követően a jelölt válaszol a többi kolléga kérdésére is. Üdvözlöm tehát Önt szakbizottságunkban, kérem mutatkozzon be, a mikrofon az Ön bal oldalán található. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy az Európai Bizottság Költségvetés Ellenőrző Bizottsága előtt szólalhatok fel a spanyol kormány e, által jelölt személyként a számvevőszékbe. Önök megkapták az életrajzomat, ahogy a kérdésekre adott válaszaimat is. Ezt a néhány percet tehát arra, arra szeretném fordítani, hogy e, pályámon olyan dolgokra világítsak rá, amelyeket én tartok a legfontosabbnak számvevőszégi munkámhoz. Jogi tanulmányaim után versenyvizsgát tettem, állami pénzügyi ellenőr lettem, azóta veszek részt, részt a Nemzeti Adóhatóság szakmai tevékenységben. Adóellenőr voltam, valamint eh, könyvvizsgáló is lettem, így jól áttekinthettem a költségvetési kör jogi szempontjait. Adóhatósági képviselők, felügyelőként nagyon sok tapasztalatot szereztem, de elsősorban vállalati adóügyekben, amely könyv, könyviteli és pénzügyi szakképzettséget is kívánj, kívánt. Részt vettem az adórendszer reformjában, így mélység, mélységében megismertem az adórendszer működését. Akkoriban e, ismereteimet az Egyesült Államokban bővítettem, mivel e, ösztöndíjat kaptam az adóhatóságtól, és előadásokat is tartottam ebben a e, kérdésben egyetemi szinten. Szeretném kiemelni tapasztalatomat a gazdasági döntőbíróság tagjaként, amely egy független bíró, bíróság, amely olyan vitákat tárgyal, amelyet az adófizetők nyújtanak ben. 1996-ban csatlakoztam országom miniszterelnöki hivatalához, először is a gazdasági és szociális ügyek igazgatója voltam, majd később a költségvetési ügyeké. Ezekben a feladatkörökben a miniszterelnöknek adtam tanácsot költségvetési politikában és az állami költségvetés ellenőrzésében. Ezekben az években csatlakoztunk az eurozónához, a spanyol kormány leginkább azzal foglalkozott, hogy Maastrichti kritériumnak feleljenek meg, amikor is konszolidációs reformokat és költségvetési stabilitást teremtettek. Ekkor vettem részt a Spanyolország álláspontjának előkészítésében a 2006-os tervezés előkészítésében, és ekkor, megír, eh, ekkor léptem kapcsolatba az EU költségvetésével, eh, részt vettem a 2002-ben a eh, kommunikációs információs feladatokban is, amikor egészen más szemszögből vizsgálhattam a költségvetést, szemben azzal, amikor én magam készítettem 2004 óta vagyok spanyol képviselője az alsóháznak, ahol elsősorban költségvetési tevékenységekben vettem részt, pénzügyi és gazdasági szakbizottságban vettem részt, ahol képviselő voltam a frakciómnak, és részt vettem a költségvetési szakbizottságban is. Tehát összesen 25 évnyi köz, köz, közszolgálati tapasztalatom van képviselőként és közalkalmazottként, feladatom amelyben elsősorban az adóztatás különféle szempontjaira koncentráltam, bejövő és kimenő eredmények tekintetében. Képzésségem és szakmai tapasztalatomat alapján azt gondolom, hogy sokat segíthetnék a számvevőszék munkájában, segíthetnék abban, hogy az alapszerződés értelmében feladatainak megfeleljen. Végzésként hadd beszéljek a számvezőszék feladatairól ezekben az időkben hiszen válságon megyünk át, gazdasági, pénzügyi, költségvetési válságon. Olyan időket élünk, amikor a, az állami források szegényesek, és amikor a polgárok nagyon sokat várnak el a hatalomtól. Ez azt jelenti, hogy a köz, az adminisztrációnak nagyon alaposnak, hatékonynak kell lennie, fokozni kell az átláthatóságot, a felelősségre vonhatóságot, az elszámoltathatóságot, valamint az értékelést. Eh, ez kell, hogy eh, vezessen a munkánkban. A számvevőszék külső független eh, testület, és így, mód, így módon jelentősen hozzájárulhat az állampolgárok bizalmának növelésében jó, az EU jó vezetésének segítségével. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok az önök kérdésére. Gracias, señor Tome Muguruza, for your presentation. Köszönjük a bevezetőjét, most pedig megadom a szót az előadónknak, Ayala Sender asszonynak. Sí, gracias, presidente. Köszönöm. Köszönöm elnök úr a lehetőséget. Szeretném üdvözölni Tomoly Mugruzát a Köcsöget és Jelenlőzési Bizottságban. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem irigylem önt, mert most először fordul elő, hogy az Európai Parlamentnek az a helyzetekkel szembesülnie, hogy a, egy kormány, egy tagállami kormány, ebben az esetben a spanyol kormány eh, jelölt valakit, eh, akit végigment az egész eljáráson, jóvá is hagytuk. Korona Ramonról van szó, egy olyan szakértőről, aki nem párt eh, politikai szereplő volt, és az ő meghallgatása során a, pont a függetlensége tetszett nekünk a legjobban, semmiféle külső nyomásnak, főként a hazájából nem lenne nehéz ellenállnia. Azonban az ő jelölését visszavonták, és önt jelölték helyette. Nos, hogyha az önéletrajzokat összehasonlítom, és az ön szakmai tapasztalatá hoz kétség sem férhet. Az egyetlen különbség pontosan a függetlenség kapcsán merül fel. Nyilván ön is számított erre, ezért kérem, magyarázz el, hogy miért vonták vissza az előző úriember jelölését, és döntött úgy vajon a spanyol kormány, hogy önt jelöli helyette. Hogyan tudja biztosítani hogyan tud minket biztosítani arról, hogy valóban függetlenül látja majd el feladatát, hogyha megválasztják az Európai Számvőszék tagjának? Hiszen az önéletrajzából kiolvashatjuk, hogy volt euh, parlamenti képviselő, ami nem is baj, volt már ilyen, de hát euh, elnökségi tag is volt, sőt, igen, fontos posztot töltött be a pártja nevében. Sőt, egy néppárti think tankben is dolgozott. Ezek azok, amelyek szemet szúrnak az ön, önélet rajzában, és amely megkérdőjelezheti esetleg az ön függetlenségét. Azt állít az is kiderül ebből, hogy a, a pártjának a választási programjának az van igen fontos szerepet játszott, kulcs szerepet játszott, a pártpolitikában is igen aktív, és a párt elnökségben, még egyszer mondom, a választási program elkészítésében önvezető szerepet játszott. A sajtóban hallottunk olyan hangokat, hm. mi szerint ez nem hm, ez, ez a párt választási program eh, magán viselte az ön keze nyomát. digamos el experto que preparó el cambio hacia el euro en España, pues eh... az euróra való átállás az Aznar kormány alatt eh, aki előkészítette elődje, nos az ő helyét ön vette át sőt azt is olvashatjuk, hogy Mária úr túlságosan független volt a Partido Popular a spanyol néppárt eh, számára. Olyas valaki szeretek volna, aki közelebb áll eh, a párthoz. Ön Spanyolországban eh, tehát jó néhány magas vezető, politikai és szakértői posztot betöltött már. korábbi kollégánk, spanyol kollégánk is elmondta, hogy nem használták fel e, teljes mértékben a költségvetés, csak 82%-át. Azonban a BBVA e, banktól a ezzel kapcsolatban azt hallottuk, hogy e, az elemzésükből, hogy a terv elfogadása nem eléggé átlátható módon történt. Ez terjes. Erről tudna esetleg pár szót szólni, hogyha valóban megválasztásra kerül, akkor a tájékoztatás és az átláthatóság szempontjából hogyan tud nekünk a garanciákat adni, hiszen nyilván az Európai Parlamentben a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjainak a szívéhez ezek a kérdések állnak legközelebb. Alaposan megválaszolta a kérdő ívet, amelyet kiküldtünk önnek. Az egyik utolsó kérdésben feltettük a kérdést, hogy hogyan reagálna arra, hogyha nem eh, pozitívan döntenénk az ő jelöléséről, hiszen a mi felelősségünk az, itt az Európai Parlamentben, hogy a polgárokat képviseljük, a polgárok érdekeit. Tehát, hogyha negatív döntést hozunk az ön jelölésével kapcsolatban, erre a kérdésre, amit a kérdőjében adott, írásbeli kérdőjében adott választ, nem tiszta számomra az elődje. Azt írta, hogy ha a parlament negatívan dönt a jelöléséről, akkor visszalép. Ön pedig azt mondja ebben a válaszban, hogy ha mi negatívan döntünk az ön jelöléséről, akkor arra kérje a spanyol kormány, hogy gondolja újra az ön jelölését. Ez nem elég egyértelmű, hogy elfogadja -e majd a mi döntésünket, illetve a pártól, kormánytól való függetlenségét sem mutatja kellően. Ajala Zendo. Köszönöm Ajala Zender jelentéstevő asszonynak ezeket a kérdéseket. Most Tomi Muguruzet, kérem, hogy válaszoljon közvetlenül ezekre a kérdésekre. Venni a szó. Köszönöm. Köszönöm, bocs. Son muchas las, Köszönöm, elnök úr. Ezek, ez valóban sok kérdés volt a jelasszony részéről. Megpróbálok egyenként válaszolni ezekre. És hogyha egy kérdésem nem lenne kielégítő, akkor kérem tegyenek fel kiegészítő kérdést. Az első kérdés függetlenségemre irányult a szemvevőszék tagjaként. Hogyha a szemvevőszék tagjává kineveznek, akkor egyetlen kötelezettségem a szemvevőszékkel szemben abban állna, és ez szerepel is az alapszabályban, illetve a szerződés is rögzíti a szemvevőszék feladataként. Ez teljesen egyértelmű, és emellett elkötelezem magam. A függetlenség, ez a feladatom gyakorlása közben gyakorolt függetlenséget jelenti. Utalhatok önéletrajzomra, szakmai pályafutásomra, képzésemre. A szemvevőszék egy technikai jellegű tisztség, világos technikai jellegű követelményekkel. A számvevőszék saját szolgálatai technikai jellegű tevékenységére támaszkodik, ez tehát egy szakmai megközelítés. A számvevőszék tagjainak kompetenciája, valamint a számvevőszék alapszabálya biztosítják ezt a függetlenséget adőgyi ellenőri képzést kaptam. Ismerem a költségvetési politika gyakorlásának gyakorlati szempontjait, és azt hiszem, hogy szakmai pályafutásom is lehetővé teszi ennek a feladatnak az ellátását. Aztán szeretnék még valamit mondani kiegészítő kérdésevel kapcsolatban olyan körülményekre vonatkozóan, amire nekem nem volt befolyásom. A spanyol kormány visszavonta korábbi jelöltjét, aztán volt egy másik jelölt. Tudom, hogy ez egy vitatott kérdés. Akkoriban itt a szakbizottságon belül is vitatott volt, de én a spanyol kormány nevében itt most nem szólhatok. Nem tudok erről mit mondani, nem is azért jöttem ide. Nem tudok semmit mondani egy másik jelölt személyéről. Korona urat vetette ön fel, ő egy spanyol tudós, egy professzor, rendkívül nagyra becsülöm őt, több mint húsz éve ismerem. Kérem a szakbizottságot, arra, hogy engem saját érdemeim, saját szakmai pályafutásom, saját eddigi tevékenységem alapján értékeljen. Nem tartom megfelelőnek, hogy itt egy másik jelöltel vessenek össze. A Partido Popular elnökségének tagja vagyok, ez úgy szintén nem titok. Úgy vélem, hogy a kérdőívben már kielégítően válaszoltam erre a közvetlen kérdésre. a szemvevőszék tagjai szemmel is így van ez előirányozva, tehát hogyha szemvevőszéki tag leszek, akkor azonnal valamennyi pártbeli tisztségemtől meg fogok válni és Spanyolországban már parlamenti képviselőként sem fogok tevékenykedni. Tapasztalatomat és szaktudásomat a szemvevőszék szolgálatába fogom állítani, és ott ellátom majd azokat a feladatokat, amelyek a szerződésben szerepelnek. Ön arról is szólt, hogy a FIES egy politikai jellegű alapítvány főtitkára vagyok, de ez így nem igaz. Főtitkár voltam 2000-től 2004-ig. Akkoriban alapították ezt az alapítványt, a felépítés munkája zajlott, de 2004 óta csak tag vagyok a kuratóriumban. Nincsen tisztségem az alapítvány működtetésében nem veszek részt, van ott egy főtitkár, és van egy igazgató. A miniszterelnök költségvetési irodájának tagja voltam 98-tól 2000-ig. Barea professzort követően, aki kiváló ö, professzor volt, államtitkár volt különböző kormányok ideje alatt, és ő nagyon nagy tekintének örvend Spanyolországban. Aztán szerkezetátalakításra került sor a miniszterelnöki szolgálatoknál, Én a gazdasági és szociális kérdéseket felelős igazgató voltam, aztán volt egy specializált iroda, amelyet Barrea professzor úr vezetett, és ő nagyon nagy érdemeket szerzett a költségvetési konszolidáció idején Spanyolországban, 96-tól kezdődően, hogy Spanyolország bevezethesse az eurót. 98-ban lezárult ezen előkészítő munka első szakasza, és Barea professzor, aki gazdag tapasztalatokkal rendelkezett, és már idős volt akkor tejt. Nos, ő akkor úgy döntött, hogy feladja ezt a tisztséget. Átalakításra került sor ennél a hivatalnál, és én vettem át akkor Barea professzor úr tisztségét. Aztán ő még feltette azt a kérdést is, hogy távközlés és információs társadalomért felelős államtitkárként milyen tevékenységet folytattam. 2000-től kezdődően átalakításra került sor a spanyol kormányban. Első ízben hoztak létre államtitkári hivatalt, amely nem csupán távközlés és internet szabályozó funkciókkal rendelkezett, valamint az audiovizuális területen, hanem ezen túlmenően horizontális koordinációs feladatokat is ellátott valamennyi minisztérium kapcsán az információs társadalom előmozdítása érdekében. Ez a belső szervezetre is, szerveződésre is érvényes volt, például az egészségügyi ágazatban, a képzésben, a kkv bekapcsolását, illetően az információs társadalomba, és volt egy koordinációs program is, az összes adminisztráció valamennyi forrására vonatkozóan, a forráskiosztást ezen koordinált javaslatok alapján végeztük, amelyeket a mi egységünk dolgozott ki. Ezeket nem feltétlenül hajtották végre minden részletében. Az e területén ez például az egészségügyi miniszter felelőssége volt, az ő hatásköre volt, de a politikai vitában Valóban 82%-os felhasználást valósítottunk meg, ahogyan azt ön is említette. Tíz évvel ezelőtt is elmondtam már azt, hogy ez egy jelentős összeg, azonban akkoriban átfogó stratégiát vezettünk be. Volt egy úgynevezett mindig van egy úgynevezett rebranding, hogyha egy új kormány kerül hatalomra. Ez hazudta is működik, ez a stratégia. A tev közlés és információs társadalomért felelős államtitkár Tehát, hogyha az információs társadalom ö, ö, kapcsán, ö, hogyha ez már teljes mértékben kiépült, akkor felvetődik a kérdés, hogy továbbra is szükség van egy ilyen ügyosztályra. Ön feltette továbbá azt a kérdést is, hogy mi a helyzet a pártom választási programjainak kidolgozásában betöltött szerepemmel. 2004-ben választottak meg első részben spanyol parlamenti képviselőnek, és többek között a költségvetési kérdésekért felelős szakértő voltam, ugyanakkor felelős voltam a párt programjának kialakításáért is. Akkor tájt három ízben kaptam megbízást arra, hogy dolgozzak ki választási programokat pártom számára. Először tehát 2004-ben, majd pedig 2011-ben, ahol is egy keretprogramot kellett koordinálnom. jelöltjeink támogatására az önkormányzat és regionális választások alkalmával, és aztán a parlamenti választásokra is közre kellett működnöm a program kidolgozásában. Aztán egy rövid észrevétel, ami éppen most jut eszembe. Egy választási programnak számos funkciója van, a politikai kommunikáció fontos eszköze is. Aki egy választási program kialakításában részt vesz, az nagyon jó áttekintést nyer az összes politikai területről. Azt hiszem, hogy ezzel kérdéseit megválaszoltam. Elnök, köszönöm Tomé Maguruza úr. Számosan jelentkeztek. Azt javaslom, hogy a felszállási időt korlátozzuk. Most egy kiegészítő kérdést tesz fel Ajala Szender asszony. Röviden kérem. Yeah, okay. Perdón, presidente, no, no era una pregunta complementaria, simplemente que ha dejado de contestar. Elnézést, nem kiegészítő kérdés, elnök úr, de Tomi Mogoruza úr nem válaszolt arra a kérdésemre, amely arról szólt, hogy mit tenne hogy mi történne akkor, hogyha a parlament visszautasítja az ő jelölését? Válasz? Igen, az utolsó kérdésre azt mondanám, hogy remélem, hogy mégiscsak megkapom a parlament bizalmát politikai eh, tapasztalataim alapján, abban is meg vagyok győződve, hogy jó a kapcsolatom a számvevőszékkel és a parlamenttel, és ezen eh, dialógus alapján kell a kölcsönös bizalmat kialakítani, hogyha mégis kedvezőtlen szavazatot kapok önöktől, eh, akkor megkérem a kormányt, hogy gondolja újra a jelölésemet. Ez teljesen egyértelmű, hiszen nagyon fontos, hogy a számvevőszék tagját, tagja élvezze ennek a kamarának a bizalmát. A konzultációs eljárásnak van némi jelentősége, és véleményem szerint ö, önök azt teszik, hogy felmérik, hogy a jelen, jelölt mennyire alkalmas a kérdéses feladatra. A számvevőszék alapvetően technikai jellegű testület, egy támogató testület az intézményi keretekben. Ezért mondtam, amit elmondtam, azt kérem a spanyol kormánytól, hogy gondolja újra a jelölésemet, más szóval, hogyha nem felelek meg azoknak a feltételeknek, amelyeket a parlament fontosnak tart, figyelemmel a képzésemre, hátteremre, akkor azt kérem a spanyol kormánytól, hogy gondolja újra eh, jelölésemet azaz keresenek valakit, aki erre alkalmasabb. Szerintem más nem tehetek, hiszen nem e, versenyen vettem részt. Engem a kormány javasolt a javaslatok e, az eljárások alapján, de fogalmazunk világosan. Szerintem a parlament támogatása kritikus jelentőségű ahhoz, hogy jól elláthassam a munkámat. Olyan országból jövök, amelyben a külső ellenőrzési ellenőrzés olyan, hogy a parlament nevezi ki a számvevőszék tagjait. Köszönöm. A következő kollégák jelentkeztek. Ini, Otis, Gajos, Gülakakis und Mulder. Ähm, ich schlage vor, dass wir... Javaslom, hogy egy kérdés, egy válasz legyen, másfél perces kérdés, három perces válasz, talán nagyjából tarthatjuk magunkat ehhez az időbeosztáshoz, Odi kolléga tessék. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt feltenném a kérdésemet, egy megjegyzés Ajala Szender asszony ö, elmond észrevételével kapcsolatban, hát ő politikai jellegű megjegyzéseket tesz nagy részt a jelöltel kapcsolatban. Azt mondja, hogy nem független, igazából ön nem független, hiszen szocialista, spanyol szocialista képviselőként politizál most ezzel a témával kapcsolatban jelentéstevőként kellett volna álláspontját kifejtenie, itt tehát érdekkonfliktusról van szó. A spanyol szocialisták megértették, hogy elveszítették a választásokat, talán mi Franciaországban mi is veszíteni fogunk, nem gondolom ugyan, de jól kell játszani, hogyha tehát egy hely, egy adott helyzet kialakul, akkor sajnálom, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban ennyire át politizálhatunk egy olyan ügyet, amit csak technikai jellegű kellene, hogy legyen. Nos tehát, Tomé Mogurozza úr, a következő kérdésem lenne önhöz. Előkészült a meghallgatására, tudja, hogy a Költségvetés Elemzési Szakbizottságban nagyon sok gond van azzal, hogy az állam és kormányfők aláírhatnak egy megbízhatósági nyilatkozatot a mentesítési eljárás keretében. Hogyha önt a szemvevőszék tagjává kinevezik, akkor hogyan látja ön azt a kapcsolatot, amelyet a nemzeti szemvevőszékekkel fenntart majd, én javasoltam valamit, ami eddig nem talált nagy többségre, mégpedig a következőt. Az ellenőrzés során a megosztott kezelésben azon forrásoknál, amelyeket együtt kezelünk a tagállamokkal, lehetnének közös auditegységek a nemzeti szemvevőszékekkel. Hogyan látja az együttműködés az európai szemvevőszék és a nemzeti szemvevőszékek között, hiszen az életrajzából látszik, hogy ön az állami pénzügyi közigazgatásban is részt vett, tehát a spanyol szemvevőszékkel is együttműködött. Elnök. Köszönöm, Odi úr. Kérem, válaszoljon három percben. Muchas gracias. Eh, Köszönöm. Cuando el Tribunal de Cuentas Europeo eh, Természetesen, amikor az Európai Számvevőszék eh, auditálja az Európai Unió költségvetésének végrehajtását, a szakpolitikák végrehajtását, akkor nagyrészt főként a kiadások elköltésének a módját ellenőrizzük. Ezt gyakorlatilag a nemzeti költségvetéseken, nemzeti szerveken keresztül tesszük meg. A nemzeti tagállami számövőszékek felelősek nem felelősek azért, hogy az uniós költségvetésről véleményt mondjanak, hanem csak a nemzeti költségvetésről kell véleményt nyilvánítaniuk. Ilyen szempontból bizonyos fokú verseny létezik a tagállami és az európai számvőszékek között. Ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk, koordinálni kell munkánkat, hogy ne legyenek átfedések, ne végezzük el kétszer feleslegesen ugyanazt a munkát. Ehhez meg kell találni azokat a közös eljárásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyik számvőszék bízhasson a másik munkájában, hogy nekem meg, megkérdőjelezni annak megbízhatóságát, és arra támaszkodhasson nyugodt szívvel. A belső és külső ellenőrzési eljárások bonyolultak és igen sok pénzbe kerülnek, igen gyakran sokáig tartanak, és az auditáltak életét sem könnyítik meg. A különböző ellenőrző szervek közötti együttműködésnek ezért, éppen ezért kell hatékonynak lennie, ehhez azonban nem csak közös szabályokra van szükség, közös eljárásrendre, hanem kölcsönös bizalomra is, hiszen másképp a távlati célunkat, mi szerint közös auditokat, ellenőrzéseket hajtunk végre, soha nem fogjuk tudni elérni. A tagállami számbevőszék és az EU szemőszékek és az európai szemőszék együtt működnek, különböző munkacsoportokat hoznak létre. Azt hiszem, hogy e tekintetben nem áll meg a fejlődés. Köszönjük Rivellini úr a következő. Köszönöm, Hának úr, hogyha megengedi, egy észrevételt szeretnék tenni. Az Európai Parlamentnek nem kellene már ilyen álszentnek lenni a jövőben. Inkább a lényegi kérdésekkel kell foglalkozunk, nem a formaságokkal nekünk, akiknek döntenünk kell, fel kell tennünk a kérdést, hogyha az a jelölt, akit ma érteklünk, értékelünk, technikailag alkalmas, hogyha ez a jelölt, akit ma értékelünk, egy tisztességes ember, akkor nem elemezhetjük, hogy párt embere, avagy sem. Engem ez nem érdekel annyira, hogy valaki a Real Madridnak vagy a Barcelonának szurkol, engem az érdekel, hogy valaki technikailag felkészülte ezen feladat ellátására. Senki nem semleges és hogyha meg kell, hogyha bíró vagyok egy foci meccsen, akkor az érdekel, hogy technikailag felkészült-e, tisztességes embere. Nem értékelem azt, hogy milyen foci klubok szurkolója. Tehát ne legyünk elszentek, nekünk a személy szakmai képességeit kell megítélnünk, azt, hogy technikailag képes -e ellátni feladatát, vagy sem. Tehát éppen ellenkezőleg, mint ahogyan Odi kolléga mondta, ne, mi, a, mi vagyunk azok, akiknek nem kell ö, ilyen feltételezésektől vezetve lennünk. Elnök, most itt ez egy véleménynyilvánítás volt, vagy pedig a, azt akarta megkérdezni, hogy melyik foci klub rajongója a jelölt úr. Ez csupán egy ironikus kérdés volt. Rivellini kolléga. Válasz. Persze, mesélj el nekünk, hogy a Real Madrid vagy a Barcelona szurkolója-e elnök. Nem kell állást foglalnia ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de öni a szó, ha ezt kívánja. <laughs> muchas, muchas gracias. Y, y... Eh, Köszönöm szépen. Hadd mondjam azt, hogy eh, gyerekeim színei fehérek, fehér zászlókat tartanak otthon, de önnek igaza van, amikor azon gondolkodunk, hogy egy független intézmény mit tesz. Nagyon sok ilyen van a saját országainkban is. saját alkotmányunkban és az Európai Unió alapszerződésében is az a fontos a függetlenséget illetően és annak mm, való megfelelésben, hogy az illető háttere, kép, képzettsége, professzionalizmusa, valamint az intézményeket irányító szabályok milyenek. Az én pályámon semlegességet mutattam akkor, amikor hivatalnokként dolgoztam, közhivatalnokként, és büszke vagyok arra, hogy a spanyol közszolgálat szintén semleges nagyon kemény vizsgákon kellett megfelelnem azért, hogy pénzügyi ellenőr lehessek. Amikor Szolcságó volt a miniszter Spanyolországban, és Szolcságász úr szocialista miniszter volt, akkoriban mentem az Egyesült Államokba további tanulmányokat folytatni. Eh, ha megkérdezik, hogy mire vagyok a legbüszkébb a pályámon, akkor ez az vállalati eh, adó, adórendszer reformja a 90-es évek elején. Akkor én még nagyon fiatal voltam abban a csapatban, de nagyon fontos munka volt eh, ez Szolvesz miniszter úr ideje alatt. Közszolgaként tehát, köztisérésként persze, hogy semlegesnek kell lennem ehm, Számvevőszégi tagként pedig, hogyha kineveznek, akkor ismereteimet, hozzáértésemet a szolgálat rendelkezésére kell bocsájtanom, és prof- professzionista független munkát kell végeznem. Presidente, buenos días a todos. Bienvenido, señor. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Jó napot mindenkinek. Szeretném én is üdvözölni Domi Múrúzát, önéletrajzából egyértelműen kiderül, hogy milyen tapasztalt és képzett jelölttel van dolgunk. Elsősorban minket az foglalkoztat, hogy teljesen részrehajlás nélkül és függetlenül végez a munkáját. Kérdésem is erre vonatkozik tehát. Hogyan tudja garantálni a számunkra, hogy függetlenül pártatlanul jár majd el, hogyha hibákat találnak a Spanyolország esetében? É. Köszönöm. Köszönöm képviselő asszony a kérdését. Nos, a szemvőszék tagjaként felelősségem, kötelességem az lesz, amennyiben kineveznek, hogy a szerződések szellemében eh, járjak el. Felelősségem és kötelességem az lesz, hogy teljes függetlenséggel, pártatlansággal, elfogulatlansággal lássam el munkámat, semmiféle egyik intézmény vagy tagállam irányában sem mutathatok, sem pozitív, sem negatív eh, elbánást. Hogyha bármiféle szabálytalanságra derülne fény Spanyolország esetében, ugyanúan függetlenül és pártatlanul járnék el, mint hogyha az bármely más tagállammal lenne. Words, words, words. A számvevőszék testületként jár el ilyen esetekben, és hogyha úgy érezném, hogy összeférhetetlenségi problémák vannak, akkor ezt természetesen a kollégákkal is megtárgyalnám. De teljes függetlenséggel fogom ellátni a feladatomat, amennyiben megválasztanak. Ezt tudom vállalni, ezt tudom ígérni. Erre fogok esküt is tenni, amennyiben odáig eljutunk. Köszönöm szépen. Gája kollega kért szót. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, vielleicht erstmal von meiner Seite. Kedves kollégák, um, lehet, hogy Lini és Odi kollégákkal beszéltem. Azt gondolom, hogy következeteseknek kell lennünk az érvelésünkben. Hadd idézem fel, hogy az első javaslat megvitatása során, amelyet a spanyol kormány nyújtott be, és mi megvizsgáltunk, nem beszéltük meg a technikai és szakmai kompetenciát. Egy percig sem beszéltünk erről csak arról beszéltünk, hogy vajon változtassunk-e a jelölten, hiszen kormányváltás volt. Az első javaslat annyira legitim volt, mint Tomi e, jelöltsége is. Senki sem vonja ezt kétségbe, de a szakbizottság többsége azt gondolja, hogy túl messze megyünk annak a jelöltnek a leváltásában, csak azért, mert kormányváltás történt. ebben a szakbizottságban arról vitatkoztunk, hogy vajon Fazakas úr kommunista kéme, de nem beszéltünk a szakmai hozzáértéséről. Az volt a kérdésem, Fazakas úr tehát, azzal kapcsolatban, amit Szorti úr kérdezett, amikor is azzal a problémával szembesülünk, hogy rengeteg hibát követhetünk el, nem tudom, hogy zavarok-e az embereket azzal, hogy felbeszélek, abban hagyhatom, tehát, hogyha akarnak tovább beszélgetni, kérem, hogy menjenek ki, mondja az elnök. Kérem a kollégákat, hogy vegyék figyelembe, hogy itt most egy jelöltet hallgatunk meg, az értékelés majd zárt ülés keretében folytatjuk. Gájár úr, parancsoljon! Nos, tehát itt a nagy ö, hiba arányokkal foglalkoztunk az ö, EU programok végrehajtása során, ezeket kell csökkenteni. A tagállamok együttműködésére vagyunk utalva, és ez sok kívánnivalót hagy maga után. Például a spanyol királyság egyike azon országoknak, ahol folyamatosan magától értetődő módon sajnos nagyon magas a hiba arány a regionális alapok végrehajtásánál úgy értettem, hogy a probléma elsősorban azzal függ össze, hogy rendkívül összetett Spanyolországban a központi kormány és a regionális kormányzatok közötti együttműködés. Ez érthető, de ez nem mentesíti a spanyol államot a gondosság követelménye alól, illetve az alól, hogy ezen hiba arány csökkentse. És Tomi úr, hogy ezen problémával kell majd foglalkozni a számvevőszék részéről, és a függetlenségét vizsgálták. Önnek mindenképpen jelentéseket kell majd elfogadnia a testület tagjaként, tehát lehetséges, hogy a szemvevőszék jelentései az ön országa számára nem lesznek különösen kedvezőek, amikor önnek ezeket el kell fogadnia. Mi ad önnek okot az optimizmusra, hogy ne avatkozzon be ezekbe a jelentésekbe magyarázó jelleggel, és hogyan járulna tehát hozzá mindehez a szemvevőszék tagjaként, hogy a spanyol hiba arány csökkentsék? Elnök, köszönöm, Gájer kolléga. Kérem a kollégákat az előre haladott időre tekintettel, hogy rövidre fogják felszólalásaikat. Most megadom önnek a szót, hogy válaszolja meg ezt a fontos kérdést. Sí, mi obligación como, como mi... Számvevőszéki tag kötelezettségeként az lesz a feladatom, az volt a feladatom Spanyolországban, ami más országokban is lenne, hogyha nagyon nagy a hibarány Spanyolországban, ahogy ez meg is történt múltban, az Eh, az egyes eh, alapok eh, mértéke és az összetettség miatt volt. Erre rá kell világítani. De nagyon fontosnak tartom, hogy a számvevőszék ne csak rámutasson ezekre a költségvetési hibákra, akkor, hogyha nagy ez a hibarány, amely a pozitív ajánlásokat akadályozza meg a mentességhez, de segítsen megelőzni ezeket az eseményeket. Nagyon sok javulásra van lehetőség kezelés terén, irányítás terén, az ellenőrzések terén, az Európai Bizottságban és a tagállamokban is. amelyet egyszerűsíteni kell. Új költségvetési program indul, ezeket a kérdéseket, tehát meg kell vitatni. Én ezt el is mondtam a bevezetőmben. A válság ugye kivételes körülmény, amely nagy igényt fektet a közforrásokra, és különösen az EU forrásaira nagyon nagy nyomás helyezkedik. Hadd biztosítsam önöket arról, hogy a számvevőszék minden tagja független, mindannyian egy adott tagállamból jövünk, de ez, a, ez a kamera az az intézmény, amelyben semmiképpen sem lesznek fenntartásaim a saját országommal szemben. Pont fordítva, az, hiszen számvevőszégi tagként az a feladatom, hogy elérjem, hogy a költségvetést megfelelően alkalmazzák. Spanyol állampolgárként különösen aggaszt akkor, hogyha a saját országom nem teszi a dolgait helyesen. A spanyol kormány új költségvetési keretet teremt az autonóm területek vállalatait is bevonva, és a helyi önkormányzatokat is, e, e, és ezzel a stabilitást szeretné felmutatni, valamint megszorításokat akar bevezetni, e, igyekszik mindenféle rossz kiadásoknak és tévedéseknek elejét venni. Köszönöm szépen. A next kollégi. Köszönöm a választ, és köszönöm, hogy betartotta az időt. Szerol Eszger, a következő kolléga. Uh... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bevezetőjét, alaposan átolvastam önéletrajzát, amely valóban imponáló. Az egyetlen kérdés, amely felmerül bennem, és ez valódi kérdés, mennyire függetlenül tudja ellátni a feladatát, mennyire tud független maradni a pártjától, a párt szimpátiájától, hiszen nem csak a auditorként, hanem pártpolitikusként is igen imponáló az eddigi karrierje. Ez nem feltétlenül baj, de mégis felmerül bennem ezzel kapcsolatban három konkrét kérdés. Kérem, hogy e, minél jobban válaszoljon, mert valóban az álláspontomat az ön válaszai alapján fogom eldönteni, meghatározni. Első kérdés. Hosszú auditori karrierje során volt alkalma arra, hogy olyan esetre derítsen fényt, amelyben párt vezetők, eh, az önpártjához tartozó vezetőkre eh, rossz fény vetült. Második kérdésem. A párt politik, az ön pártjának álláspontjától nyilvánosan valaha is eltérte az ön véleménye. Harmadik, politikai karrierje élete során volt-e arra eh, precedens, hogy úgy érezte, hogy feladatával nem összeegyeztethető párt szerepe, pártban betöltött szerepe. Köszönjük, most pedig önnek adom meg a szót válaszolásra. Vamos a ver, eh, lo, que, lo que usted plantea es lo... Nos, um... Az ön kérdése az volt, hogy mit jelent eh, politikai párt tagjaként eh, olyan társadalomban élni, mint a miénk is, ahol eh, a politikai véleményeket a frakciók kifejezik, hiszen mi itt mindannyian politikai pártok tagjai vagyunk. Ha jól értettem, a számvevőszék tagjai, jelöltjei is nagyon sok színűek, kormányképviselők voltak, voltak politikai frakciók tagjai is, mások pedig nem. Én magam a néppártnak vagyok tagja már 12 éve, 2000 óta, Partido Popolár a nevem, és pártakként voltak már viták nagyon mélyreható viták is eh, zajlottak, különösen például a, a, amikor a kollégiumnak voltam a tagja. Nyilvános vita folyt eh, a pártom vezetőségeinek részvévetével, emlékszem is egyre, vajon vettem-e részt bármiféle korrupcióban vagy botrányban, ha nem tudom, ezt kérdezte amely árnyékot vethet eh, a pártom munkájára? Nem. A válasz az, hogy nem, hogy soha nem vettem részt semmi ilyesmiben. Pályám során egyszer sem vettem részt se ilyen eh, jellegű tevékenységben. Azt kérdezte ön, hogy eh, folyik-e peres eljárás ellenem, erre megint csak nem az -e válasz. És ennyi. Én e, jogalkotói e, szerepben dolgozom országomban, nem vagyok már pártpolitikus, nem vettem részt e, közalapok kezelésében. A függetlenség szerintem biztosítva van a személyem, mert nem tudom, hogy válaszoltam e minden kérdésére, de remélem, hogy sikerült kielégítenem. Ha vannak további kérdései, tegye fel, kérem. Köszönöm szépen. Tomé úr, egy egész rövid kiegészítő kérdés. It's not really a, a, a, an addition. Nem igazán kiegészítő kérdés ez. Az első kettőre válaszolt, de azt hiszem, hogy a harmadik kérdésemre nem válaszolt, ezért megismétlem esetleg le tudna írni egy olyan alkalmat, amikor úgy érezte, hogy a párt iránti lojalitása nem fért meg a közhivatal amelyet betöltött? Pues no creo recordar que, que, que defender la, la posición de mi partido como... Nem emlékszem semmilyen esetre, amikor a pártam érdekeit kellett eh, képviselőként megvédenem, és ez érdekkonfliktusba kerülne. Eh, értem a kérdést, de nem emlékszem semmiféle ilyen személyes konfliktusra, vagy, vagy érdeke ellentétre. Voltak ugye belső viták a párton belül, Ja, vielen Dank. Äh, jetzt habe ich noch... Köszönöm. Még hárman jelentkeztek szólásra, és aztán lezárjuk. Következőként Mulder úr kap szót, tessék. Thank you. I would like... Köszönöm. Elnök úr, szeretnék visszatérni arra a válaszra, amelyet eh, válaszban, eh, írásban adódott, illetve most szóban megismételte, mi szerint mit tenne akkor, hogyha a mi szakbizottságunk elutasítaná ezen jelölését. Azt mondja, és azt mondta most eh, az imént is, hogy arra kérem a spanyol kormányt, hogy gondolja át, gondolja újra az ön eh, jelölését. Ez teljesen korrekt válasz, de mi lesz ennek a következménye? Mondjuk a spanyol kormány azt mondja, hogy bárhogyan is vélekedik a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság az Európai Parlamentben, mi továbbra is önt jelöljük, mert a ezt megtehetik a szabályok szerint. Ön ebben az esetben hogyan végezni munkáját, tudván, hogy az Európai Parlament és annak Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága eh, ellenezte az ön kinevezését. Egy az Európai Parlament negatív ajánlása ellenére is el tudná megfelelően látni eh, auditori feladatát? Vielen Dank, Herr Mulder, für die Frage. Hát, Köszönöm Mulder úr a kérdést, Ennyi a szó. Que lo, que lo he dejado claro en el cuestionario, en mi opinión. Azt mondom, hogy már va- egyetemen válaszoltam már erre a kérdésre a kérdőívben. Véleményem szerint a számvevőszék feladata az, hogy teljesen független legyen, és, ennek rész, és így szolgálja az alapszerződés, és ennek részeként ennek a háznak is segítenie kell politikai feladatai ellátásában. Például olyan dolgokban, mint a, az EU költségvetésének ellenőrzése, áttekintése, mentességek. A mentesség persze éves jelentést vár el a számvevőszéktől, E, csak így adható meg. Alapvető szerintem, hogy a számvevőszék élvezze a szakbizottság és az Európai Parlament e, bizalmát is. Elmondtam, hogy e, és egyértelműen fogalmaztam, hogy szerintem ez nem csak egy eljárás, eljárási lépés, hiszen az Európai Parlament szorosan együttműködik a e, e, számvevőszékkel, ahogy ez történik a tagállamokban is. A válaszom tehát egyértelmű volt, én azt gondolom. Azt kérném a kormányomtól, hogy gondolja újra döntését, és találjanak egy olyan jelöltet, akinek a pályája és képzettsége megfelelne és élvezné a parlament támogatását. Kollégin Andersdott. Köszönöm. Következőként Andersdott kolléga következik. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kollégák. Tomi úr, én a számvőszék kérdést eh, munkáról szeretnék kérdezni. A zöldek azt gondolják, hogy nagyon egyszerűen áll, áll meg a pénz az in, információ, informális gazdaságból, csalást illetően, miként lehet elemezni ezt adóparadicsomokban. Milyen vizsgálati területen tudna a számvevőszék koncentrálni azért, hogy az fekete gazdaságból származó pénzeket ne veszítse el az gazdaság. Az adóparadicsomokról beszélek. Köszönöm. Vielen Köszönöm, öné a szó. Sí, eh, el, el de cuentas en cuanto Köszönöm. de auditoría eh, a számövőszék külső független audit szerv amennyiben potenciális visszaélések erre derül fény, akkor az Olafhoz, a csalás elleni hivatalhoz kell ezzel fordulnia, illetve a tagállami illetékes szervekhez. A számbevőszék tevékenysége fontos ajánlásokat is eredményezhet, és olyan intézkedéseket, amelyek javíthatják a pénzgazdálkodást, és megelőzhetik, visszaszoríthatják a visszaéléseket, csalásokat, például az áfa csalásokat. Az áfacsalásokról sokat hallottunk, határon átnyúló áfacsalásokról. Az áf a számvőszékenek tudatában van a tagállami szervek szintúgy. Az adóparadicsomokkal kapcsolatban az a véleményem, hogy ez Európa számára komoly teher. A spanyol alsóházban is készítettünk erről egy jelentést. Sokszor még a baloldaliakkal is egyetértettünk ez ügyben. De a tagállamok pénzgazdálkodását, illetve az európai intézmények pénzgazdálkodását javítani egyszerűbb, azonban ehhez politikai megállapodás kell. Egy átfogó politikai megállapodás, mondjuk a G20-ak égisze alatt ahhoz, hogy ezeknek az áfacsalásoknak és az adóparadicsomoknak véget vessünk. A londoni G20 ülésen évekkel ezelőtt voltak jelek arra, hogy előreléphetünk, de az adóparadicsomok eh, léte botrányos, és erre majd oda fogok figyelni munkám során. Köszönöm végezetül a jelentéstevő asszonynak, a Jeleszender asszonynak adom meg a szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Tulajdonképpen nem számoltam azzal, hogy ezen az ülésen a szokásos jelentéstevői eljárás módomat megtámadják. Nos, Itt a jelölt meghallgatásáról van szó, különösen a jelölt függetlenségét illetően az előző jelölt esetében szakmai szempontból hasonló profilja volt, kiváló önéletrajzzal rendelkezett, az akadémiai tevékenységgel vagy a közgőzgatásban szerzett tapasztalatokkal kapcsolatosan nem lehet kifogásunk. A fontos különbség a kormány döntésében rejlik, és valóban példátlan ez. És jó magam, itt egy olyan helyzet helyzettel találom szemben magam, amikor a függetlenséggel kapcsolatban kétségek merülhetnek fel. Eljárás módon nem lehetett más, mint az összes többi jelölt esetében lett volna. Tomé úr különböző pontokra kitért, amelyeket én is felvetettem, például a hálózatok programját illetően, valamint politikai funkcióját illetően is bemutatta álláspontját. Lenne még egy kérdésem Tomé úrhoz amelyet kezdetben nem tettem fel, azonban most fontosnak tűnik számomra. Ez a nyelvtudására irányul ez a kérdés. Hogyha felteszik a kérdést, hogy ön más, más nyelven is tud válaszolni, nem spanyolul, hiszen nem beszél valamennyi kollégája spanyolul, és ez megkönnyíteni a kommunikációt, hogyha idegen nyelv ismerete is lenne, hiszen nem mindig vannak jelen tolmácsok. Ön a hibákkal kapcsolatban, amelyek mindannyiunknak gondot okoznak, például a struktúrás alapok végrehajtása kapcsán a tagállamokban. Nos, ezt illetően megállapíthatjuk, hogy Spanyolországgal szemben felmerültek kritikus észrevételek ezen problémák kapcsán. Talán tudna erről valamit mondani. Tehát a hibákkal kapcsolatban nem csupán az előző kormány idején elkövetett hibákkal kapcsolatban, amely más pártállású volt, hanem a 2000-2006 közötti időszakra vonatkozóan is. És aztán kérdés az, hogy hogyan kezelni az érdekkonfliktus kérdéseit, amelyek abból adódhatnak, hogy ön részt vett a korábbi kormányban, illetve az ön funkcióját, illetően a számvevőszékben. Nos, itt van számos példa különböző régiók részéről, mint Andalúzia vagy Valencia, mindenről olvashatunk a sajtóban is. És ennek kapcsán problémák merülnek fel nem csupán az előző kormányal, hanem az ön pártja által ö, vezetett kormány kapcsán is. Nagy súlyt helyezünk a szakértelemre, a szaktudásra. Vannak technikai jellegű jelöltek. Ön azt mondta, hogy a számvevőszék egy technikai jellegű intézmény, de ez ilyen formában nem igaz. A szemvevőszék nem csupán technikai jellegű irányultsággal rendelkezik, van egy administratív funkciója is. és elmondta, hogy nagyon fontos számára az eskütétel a szemvőszéknél, talán a másik nyelvről tudna valamit mondani. Kedves kollégák, nagyon szoros a menetrendünk. Három kérdést e- hangzott el az előadótól. Az egyiket én is kiemelném, strukturális kohéziós alapok roppant fontosak a mi szakbizottságunkban, és különösen eh, fontos számunkra, hogy ez megoldódjon nem csak Spanyolországban, hanem más régiókban is. Utolsó válaszra adom meg a szót Tomi Mogorúzának. Member of the European Court of I... Köszönöm. Eh, szemvőszék tagjaként tudom, hogy hogy nem spanyolul kell majd a mindennapokban dolgoznom, A számvevőszék ülései általában franciául, angolul és vagy németül zajlanak. Németül nem tudok, franciául sem nagyon. I, I am able to, to, to work... A... Eh, De angolul el tudom végezni a munkámat a szakmai eh, nyelvet bírom, bár a mindennapi munkámban nem kellett ez idáig angolt eh, használnom, de bírom az angol nyelvet azon a szinten, eh, amely szükséges, bár tervezem javítani az angol nyelvtudásomat. Price regarding the, the dark, the difficulties in, in Spain, uh, the way the, the Spanish... Uh... A országi nehézségekkel uh, kapcsolatban az autonóm régiók uh, gazdálkodási és problémáival kapcsolatban, ami a strukturális és kohéziós alapok felhasználását illeti, most biztosítottam önöket arról, hogy nem fogok különbséget tenni az eljárások során semmiféle módon Spanyolország és a többi tagállam között. természetesen bármire fényt derítünk, akkor azt kollégáim a számvőszék elnöke elé tárom. Ezzel kapcsolatban egyébként, hogyha az összeférhetetlenség árnéka is akár csak felmerülne, ezzel kapcsolatban szigorúan kívánom követni a számvőszék alapszabályzatát. Mi vagyok én, politikus, technokrata, vagy esetleg elméleti szakember. Nos, nehéz erre választ adni. Köztisztviselőként kezdtem a munkámat, mai napig annak tartom magam, más bevételem nincs, nem is volt. nem eh, forgó eh, aj. A forgóajtó nem voltak a karrierem során nem az volt, hogy egyik helyről a másikra sodort volna a, igazából az élet, hiszen én mindig is a közszolgálatnak szenteltem az életemet. A spanyol közigazgatásban, magas beosztásban, illetve a parlament képviselőjeként töltöttem eddigi éveimet. emellett tudományos munkám sem jelentéktelen. A Madrid Egyetemen tanítottam a pénzügy eh, területén. Erre az időszakra is büszke vagyok, de sajnálatos módon két-három évig tartott mindösszesen akadémiai éveim sora. uh, in front of, of, of the Court of Justice is, very impressive. Uh, az Európai Bíróság előtt kell felesküdni a számbevőszék tagjainak, ez valóban eh, nagy dolog és fontos dolog. Tisztában vagyok azzal, hogy a, milyen szabályok vonatkoznak a számbevőszékre és annak tagjaira. Eh, ezeket nagyon is jól ismerem. És csak annyit mondhatok, hogy tudásomat, tapasztalatomat Európa szolgálatába kívánom állítani, szemvőszék tagjaként, és függetlenségem tekintetében pedig eh, a mindennapokban tudok majd csak tetteimmel bizonyítékot adni arra, hogy eh, ebbéli ígéreteim nem csak üres szavak eh, voltak, fedhetetlenségemnek tettekkel kell bizonyítékot adnom. Kedves kollégák, nagyon intenzív volt ez a meghallgatás, és azt gondolom, hogy az egész bizottság nevében elmondhatom, hogy ezt a meghallgatást részén, részének tartjuk a demokrácia működésének, és szeretnénk megköszönni Tomi Mogorusza úrnak a részvételt. Köszönöm, mondja a jelölt. Köszönöm az elnök úrnak és a bizottság tagjainak. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, most pedig zárt ülés keretében folytatjuk, és zárt ajtók mögött fogjuk megtárgyalni, hogy milyen következtetéseket vonjunk a hallottakból. Ezért akinek nincs dolga, az most hagyja el a termet, kérem, minél hamarabb. Part of our schedule agenda. Okay.